Most pedig a Berlinger jelentésről szavazunk. A jogérvényesülés programja 2014-2020-ig megnyitom a szavazást. Se cierra la votación. Lezárom a szavazást. Valaki non votado. El informe queda aprobado. Ezt elfogadtuk. Most pedig következő jelentésről szavazunk. A Gönc jelentésről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Se cierra a votación. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. Most pedig a Winkler um, autonóm kereskedelmi kedvezmények Moldovának uh, jelentésről szavazunk. Népszerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Se cierra a Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig a Fraga jelentésről, az EU-Marokkó halászati partnersége megállapodásról szavazunk. Név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Se cierra votación. Lezárom a szavazást. El informe queda aprobado. Ezt is elfogadtuk. Egy ajánlással folytatjuk a Steinbrück ajánlás, jött a Steinbrück jelezte ILO egyezménye vegyi anyagok biztonságos ö, működéséről mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tovább is lépünk. Egy újabb ajánlás. Tűzi fegyverek alkotólejmélyek előállításáról mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. Hogy hogy? Akkor megnyitom a szavazást, tehát ellenőrizzük le elektronikusan. Lezárom a szavazást, lássuk az eredményt. Elfogadtuk. Következő ajánlás. Helmut Scholz jelezte ajánlás. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadtuk. Moraira ajánlás a bizonyos növekedés serkentő hormonokkal kezelt mellette ellenem. Meg kell ismételni a szavazást, mert nem emelték fel a szavaz- kezüket, tehát a Moraira jelentés kitámogatja, jelezze most, ki ellenzi, ki tartózkodott, elfogadtuk. Kotinyi jelentés, ajánlás, EU elefántcsontpart halászati partnersége megállapodás mellette. Ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. A ö, egyes halászati termékekről szóló megállapodás, mató ajánlás. A név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Se cierra la votación. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Naranjo jelentés, az Európai Globalizációs Alkalmazás, Alkalmazási Alap igénybevétele, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nenc jelentés. Megnyitom a szavazást. Név szerinti szavazás. Lezárom a név szerinti szavazást. Ezt elfogadtuk. Kozlovszki jelentés. Ez is név szerinti szavazással. Megnyitom a szavazást. Se cierra la votación. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Elizabeth Jegle jelentése következik. Tárgyalások az Európai Unió és Kanada között megnyitom a szavazást, név szerinti szavazás. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Case Winburn jelentésem, helyreállítási, szanálási keret a nem banki intézmények számára, ki szavaz mellette, ki van ellene, tartózkodás, ezt elfogadtuk. Angelika Nibler jelentése az Európai Unió űripari politikájáról mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Castillo jelentése a számítási felhő mellettem, ellenem tartózkodás elfogadtuk. Szedó kollega jelentése, értékelési jelentés a berekről. Mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. Roduszt kollega jelentése közös halászati politikáról szól. Egyes módosító, első része. Megnyitom a szavazást. Se cierra la votación. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. azaz tehát a tanács álláspontját fogadtuk el. Stevenson jelentés. Javaslat. Ajánlás második olvasatra a halászat és uh, akvakultúra termékek piacának közös szervezése módosítás nélkül. Elfogadtuk tehát a tanács álláspontját. Arzénisz kollega jelentése. Mélytengeri állományok halászatáról szól. 100 31 módosítót nyújtott be az illetékes szakbizottság. Tömbben szavazunk róla, ki támogatja, ki tartózkodott, ki van ellene tartózkodás, elfogadtuk. 29-es módosító két részben, első rész ki van mellettem, ki van ellene, ki tartózkodott, elfogadtuk. 29 második rész mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 62 név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig ezáltal a 131-esről szavazunk mellette, ellenem. Tartózkodás. Ilyen módon ezt elfogadtuk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most a következő okafogyottá vált, és ezért a bizottság javaslatáról szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig... Tessék, Arsenis úr, tessék parancsoljon, öné a szó. Thank you, President. Elnök úr, köszönöm szépen. Az 57-es házszabály cikk eh, kettes bekezdése alapján azt szeretném kérni, hogy a végszavazást halasszuk el, és a dossziét nyújts, utaljuk vissza a bizottság, a szakbizottsághoz, hogy az első olvasatos megállapodásra jussunk. Rendben van, akkor most Arsenis kollega javaslatáról szavazunk. Ki támogatja? Bocsánat, Ferága Esztevesz asszony, parancsoljon. Elnök úr, az én frakcióm nevében azt kérem, frakcióm nevében, tehát azt kérem, azt, hogy folyamatosan szavazzunk a jogalkotói állásfoglalás tervezetről, hiszen a legtöbb frakció részt vett a kompromisszum kialakításában, ez tehát többségi támogatást élvez, ezért nem kell elhalasztanunk a végszavazást. Tegnap a jelentéstevő nyert, ma viszont veszített, ezért javaslom, hogy a kompromisszumról szavazunk, amely egyébként többséggel rendelkezett a halászati szakbizottságban, is. kérem, hogy szavazzunk tehát az állásfoglalás tervezetről. Rendben van, Farag asszony. Tartsuk be a házszabályt, Arzenis kollega javaslatáról szavaznunk kell hiszen hogyha igaza van az ön felvetésének, akkor a tisztelt ház úr is Arsenis úr módosít javaslatát leszavazott. Tehát Arsenis úr javaslatáról szavazunk ki. És ezután történik a végszavazás. Ki támogatja Arsenis kollega javaslatát? Ki ellenzi ezt a javaslatot? Ki tartózkodott? Elutasítottuk Arsenis úr javaslatát, és ilyen módon Rendben van, akkor megnyitjuk a szavazást elektronikus módon. Open. I think it was rejected clearly. Yeah, just about. Se cierra votación. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk Szenisz úr javaslatát, úgyhogy akkor most az állásfoglalás indítványról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a jogalkotói állásfoglalást. Következik a Gárdéni jelentés a polgári védelmi mechanizmusról. Szavazzunk az első blokkról. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tehát jóvá hagytuk. Oka fogyott a kettes blokk, Úgyhogy a bizottsági javaslatról szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A jogalkotói állásfoglalás tervezetről szavazunk, a 107-es módosítóról először, mellette lenne tartózkodás elfogadtuk, illetve a 108-as módosítóról mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most a jogalkodói állásfoglalásról szavazunk, név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a Sánchez Presedo jelentés lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodások címmel. 118-as módosító mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Most a bizottsági javaslatról szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most a jogalkotói állásfoglalásról szavazunk. Név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A Murphy jelentés következik, a Bangladesből származó rizs behozatala címmel blogban szavazunk az 1-től a 12-es módosítóról, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as módosító mellette, ellene, ellenőrizzük. Tehát a 13-as módosítóról megnyitom a szavazást, elektronikusan ellenőrizzük, lezárom a szavazást. Elfogadtuk a 13-ast. Most a bizottsági javaslatról szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, jogalkotói állásfoglalás. Igen, tessék. Murphy. Murphy úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Az 57-es szabály második bekezdése alapján kérem, hogy a jogaskokosi állásfoglalásról ne szavazzunk, küldjük vissza a szakbizottságba a jelenlegi plenáris mandátum alapján. Először a tanácsal és a bizottsággal háromoldalú egyeztetést javaslok az első olvasatban való megállapodás érdekében. Köszönöm. Jó, akkor most javas, szavazzunk Murphy úr javaslatáról. Ja, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor tehát következik a következő jelentés, a Gróte jelentés. Üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei árverés útján történő értékesítés, időbeli ütemezés címmel. A jogalkotói állásfoglalásról szavazunk név szerint, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. De acuerdo con la petición de la señora Hassi, vamos a votar la propuesta de resolución. Most Hassi asszony kérésére következik először a tízes módosító a visszanyert papír hulladék jellegéről, mellette ellene. Tehát most A visszanyert papír hulladék jellegének megszűnését meghatározó a hulladékról szóló 2008 per 98 EK irányelv 6-os cikke első bekezdésében rögzített kritériumok megállapításáról szavazunk. Igen, meg Guinness asszony, parancsoljon. Ah. At last, Mr. President. Végre, elnök úr. Csak segíteni szeretnék önnek. Tehát, a szavazólista utolsó oldalánál vagyunk, arról szavazunk, nem vagyok benne biztos, hogy mindenki tudta ezt követni, csak segíteni szeretnék. Elnök, ó, minden segítségnek nagyon örülünk, Megginis asszony, ilyen nehéz időkben. Tehát mindenki tudja, hogy miről szavazunk? Szuper! Akkor. Tízes módosító mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Se cierra a votación. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Se cierra Lezárom a szavazást. Eléggé szoros volt, de elutasítottuk. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hármas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük a négyest. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Se cierra votación. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Vamos a votar la 5. Ötös. Mellette. Ellene tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Most a hatosról szavazunk. Mellette, ellene, tartózkodás, Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Se cierra votación. Lezárom a szavazást. Y empate, o sea, rechazada. Elutasítottuk. Vamos a ver. La ocho. Nyolcas. Megnyitom a szavazást. Elnézést, elnézést. Nem, nem, nem. Tehát nyolcas módosító mellette. Enmienda numero 7. Votos a favor. Hetes mellette. Ellene. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Se cierra votación. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Enmienda numero 8. Votos a favor. 8-as. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 8-asról. Mm. Se cierra votación. Lezárom a szavazást. Rechazada. Elutasítottuk. Kilences. Mellette, nem nyitok meg semmit, bocsánat, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a kilencesről. Lezárom a szavazást. Most elfogadtuk. Most pedig szavazunk a következő javaslatról, az egész jelentésről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. Szalafranka úr, szeretne valamit mondani? Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Nem szerettem volna félbeszakítani a szavazást, de már többször kértem szót, hogy rámutassak arra, hogy a frága jelentés során nem működött a szavazógépem, és mellette szavaztam volna. Elnök, rendben, félbe, ö, figyelembe vettük, most pedig félbeszakítjuk a szavazást, felfüggesztjük, méghozzá azért, mert ünnepélyes ülés következik. Vendégünk Mali elnöke, a szavazást pedig 12.30-kor folytatjuk. Köszönöm. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák, nagy megtiszteltetés számunkra, hogy keita elnököt itt köszönthetjük az Európai Parlament plenáris termében. Országa, Mali, számunkra különösen fontos terület. A területén folyó eseményeket az elmúlt hónapokban figyelemmel kísért,